tartás nincs. Akkor elfogadjuk a jegyzőkönyveket. Hölgyeim és uraim, Isabella Lövin 2014. október 13-án fejlesztési miniszter lett. Gratulálunk kinevezéséhez. A svéd hatóságok Linnea Engström asszonyt delegálják, aki 2014. október 8-a óta helyettesíti Lövin asszonyt. Így a képviselők megválasztásáról szóló hetedik bekezdés alapján Linnea Engström október 8-a óta a parlament tagja. És így az eljárási szabályzat 3 per 1-es értelmében a parlament minden eh, lehetséges eh, rendezvényén részt vehet, amennyiben eh, írásban kijelenti, hogy nincsen semmi olyan elfoglaltság, amely összeegyeztethetetlen az európai parlamenti képviselői tagsággal. Johann van Overfeld 2014. október 11-én belga pénzügyminiszter lett, és így a parlament megállapítja, hogy a helye megüresedett. Richard Sulik elhagyta az ALDE frakciót, és az ECR frakcióhoz csatlakozott 2014. október 8-án. a GUE, NGL, SSD, ALDE, Zöldek, ECR és